38 kérdést és választ dolgoztunk le, és most a biztos jelölt úr a végén kap még 5 percet, hogy zárszóval éljen. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni, tisztelt képviselők, a kérdéseiket, hiszen azt hiszem világosan érzékelhető az, hogy a TRAN és az ITRESZAK bizottságok is erőteljesek a szakértelem terén, az Európaért való elkötelezettség terén is, meg az európai állampolgárok aggájainak és céljainak értelmezése terén is, és tudom, hogy sokan önök közül dolgoztak a közlekedés területen, vagy miniszterként, vagy szakbizottság, ah, vagy a bizottságban, vagy a parlament padsoraiban foglalkoztak közlekedési kérdésekkel hosszú éveken át. Úgy gondolom, hogy nagyon jó hír ez az európai állampolgárok számára, hiszen a közlekedés és űrpolitika terén a következő öt évben kulcsfontosságú változások, lépések történnek majd. Hadd kapcsoljam ezt ahhoz a kérdéshez, amit Újhelyi úr tett fel, aki megkérdezte, hogy látom Európa jövőjét és a közlekedés ágazat jövőjét ezen belül. Hát azt, én azt mondom el, hogy én hogy látom az Európai Bizottságot, hogy fogják megmérni öt év múlva. Egy nagyon egyszerű kérdést tesznek majd fel öt év múlva az emberek, hogy vajon újraindottuk a gazdasági növekedést? Tudtunk új munkahelyeket teremteni? Felkészítettük Európát arra a kőkemény versenyre, amely az új globalizált világban érvényesül? És nagyon fontos kérdés lesz, hogy vajon európai, a saját európai módunkon tettük-e? Környezetbarát szem módon, fenntartható módon, magas társadalmi-szociális normák érvényesülése mellett tettük el mindezt. Ezen fogják megítélni az Európai Bizottságot öt év múlva. Nem lesz könnyű választ adni erre a kérdésre. Minden állampolgár, európai állampolgár maga lesz a bírája a bizottságnak, és dönti el, milyen választ kap ez a kérdés. Nagyon fontos politikai súlyú kérdés ez, és szerintem Európában rendelkezésre áll minden összetevője a sikernek, és közös erőfeszítéseink révén szerintem valóban tudunk változást elérni. A mostani ciklusban is sokat dolg sokukkal dolgoztam együtt, és jól tudják, hogy én hiszek az Európai Parlament és Bizottság közötti szoros együttműködésben, hogy valóban közösségi, európai intézmények közötti közösségi alapon haladjunk. Mostani ciklusban a szakbizottságok elnök keinek értekezetével, az AFKO, meg a Juri Szakbizottsággal dolgoztam szorosan együtt, és nagyon megtisztelne, hogy ugyanezzel a módszertannal, ugyanilyen hozzáállással tudnék az önök szakbizottságával is dolgozni a jövőben. Sok tennivaló van, hatalmas napi rendel előttünk, a kihívások is óriásiak, de én hiszek abban, hogy Európa bír potenciállal, képes ezekkel szembenézni és választ adni, és ha megadják hozzá a támogatást, én nagyon szívesen vállalom ezt a feladatot. Ja, mit diesem Statement kommen wir zum Schluss der heutigen Anhörung. Ezzel a statementtel a meghallgatás végéhez értünk. Köszönöm minden képviselőtársam szakszerű kérdését, amely a közlekedés és űrpolitika jövőjét igyekeztünk vázolni és erősíteni. Köszönöm a biztos jelölt úrnak, Sefcsovics úrnak a válaszokat és az állásfoglalásokat. Szeretném emlékeztetni a koordinátorokat és az alelnököket arra, hogy e meghallgatás értékelése holnap reggel lesz, 9 óra 30-kor az ASP 1G2-es teremben egy zárt ülés lesz majd. A végén szeretném megköszönni a tolmácsoknak kiváló munkájukat és türelmüket, és azt, hogy kicsit túlléptük az időt. Nagyra értékeljük éjszakai munkájukat. Mindenkinek kellemes estét kívánok, zárom az ülést. Köszönöm.